a felelős illetékes olasz hatóságok Massimiliano Salini választásáról értesítettek minket eh, július 1-től. Enzo Lupi helyét fogja átvenni Salini kolléga. Jean Potán az Európai Parlament alakülő ülésén befe, bejelentette, hogy lemond a, a tagságáról, a képviselői jogáról, és a felelős hatóságok Philip Loazó megválasztásáról értesítették a parlamentet, aki tehát július 1-től veszi majd át a képviselő helyét. A hetes cikk első bekezdése értelmében közvetlen választással kell megválasztani a képviselőket. Elfogadják támogatják-e tehát a képviselőtársak Szálini és Loázó kollégái megválasztását július 1-től. Akkor ezzel üdvözlöm az új kollégákat, és a harmadik cikk második bekezdése érdekében teljes joggal részt vehetnek a parlament ülésein, amíg a mandátumukat meg nem erősítik, illetve amíg ez ellenható bármilyen információ nem merül fel tehát a mandátuk gyakorlását ö, ö, szabadon ö, folytathatják. Az elnökök értekezletének javaslatát tegnap terjesztették be, és mivel a javaslathoz nem nyújtottak bemódosítást, ezért ezt is elfogadjuk az eljárási szabályzat megfelelő cikke értelmében. A jelen ülés eh, jegyzőkönyvét majd a következő ülésre fogjuk beterjeszteni elfogadás véget. Az önök sorából, soraiból van-e bármiféle megjegyzés, bármiféle tárgyal kapcsolatban, azt kérdezném. Hogyha nincsen, akkor ö, eh, most ö, eh, bezárom az ülést. Köszönöm.